az eljárási szabályzat 105-ös cikke alapján az el, a bizottsági elnökök értekezlete tájékoztatott engem, hogy a júri szakbizottság ajánlásával szemben nem vetődött fel ellenvetés a delegált aktussal kapcsolatban 24 órán belül lehet ezt megtenni, és a plenáris ülés weboldalán hozzáférhető az ajánlás